Itt ezzel véget ért a szavazás, és következik a szavazat, magyarázat. Várunk egy-két percet, hogy a kollégák kifáradjanak a teremből. Andiamo, direi di andare. Direi di andare. Sì. Allora, mentre i colleghi non interessati escono... Miközben eh, a nem érdekelt kollégák kimennek a teremből, kezdjük el a magyarázatokat. Sulla proposta di risoluzione... A kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján a glifozát hatóanyaggal kapcsolatban illetve annak jóváhagyásának megújítása témájában. Rosa D'Amato képviselő kap először szót, egy percben parancsoljon. Köszönöm tisztelt elnök úr a szót! Ez egy demokratikus kérés, hogy a az elővigyázatósági elvet kövessük, amit a bizottság nem igazán alkalmazott. Ez közérdek, ennek kellene a legfontosabbnak lennie, hogy alkalmazzuk azokat a tanulmányokat, emlékeztetnék erre, nagyon fontosak, mert született egy negatív jelentés a glifozát rákkeltő hatásáról. Ezt nem vették figyelembe. Nem tudjuk, hogy hogyan fog ez működni. Az viszont teljesen egyértelmű, hogy a tanulmányoknak teljes mértékben nyilvánosnak kell lennie, van egy tízes cikk a fitoszanitér kérdésekről. De biztos úrnak még mindig felelősségi ö, ö, köre van ezzel kapcsolatban, ezért egy abszurd ö, ö, dokumentumról van szó, Egyszerűen nem lehet további 7 évre engedélyezni a glifozát alkalmazását. hiszen ez kockáztatja minden állampolgár egészségét. Köszönöm. Kérem, hogy a kollégák, akik távoznak éppen, halkabban tegyék azt, és tartsák tiszteletbe a hozzászólókat. Demeszmáker képviselő következik. Itt van? Nincs. Akkor következik López Bermejo képviselő. Van? Egy percben. Eh, Köszönöm, elnök úr. Úgy látszik, össze akarják mosni a vitát a glisofáttal kapcsolatosan, az, eh, hogy kritizálják az haladást és a tudomány erőfeszítéseit. Egy eh, a Nemzetközi Rákutató Intézet valószínűleg rákeltőnek minősítette a glifoszátot. A bizottság nem járhat el automatikusan az engedélyezésben. A nemzetközi vállalata Monsanto érdekeit képviseli ezzel. Ez a termék eh, súlyos eh, kockázat az egészségre. Több eh, állam ellenzi a, az engedély meghosszabbítását, az egységes baloldal. Egyeztettünk sok önkormányzattal, bebizonyítottuk, hogy léteznek alternatív megoldások, nem akarjuk banalizálni a mérgek, a talajmérgek használatát. Nemmel szavaztunk ezen a szavazáson egy percben. A következő felszólaló. Kelet-Anglia, Nagy-Britannia kenyeres kosara. Több száz e-mailt kaptam ezzel a termékkel kapcsolatosan. Ez az egyetlen termék a kertészek számára, amelyel bizonyos gyomokat ellenőrzés alatt tudnak tartani. Ezért nagyon fontos az, hogy a repce és az árpa ültetvényeket meg tudják védeni a gyomoktól. A szerbetétása nagy hatással volna, hátrányos hatással az élelmiszerellátásra. A gazdák azt mondják, hogy a glifoszát nem luxus, hanem alapvető fontosságú A kutatások bebizonyították, hogy nem rákeltő az emberek számára a glifoszát. A szocialista képviselők azonnali tiltást követelnek, én ezzel nem értek egyet. A tudom, tudósok és a gazdák végezzék el az saját munkájukat, és ne szaladjunk a következtetések elébe. Mikrofon. Hola. Hola. monsieur le président. Ezzel az ellenvetéssel párhuzamosan az ENF nevében én egy ellenvetést nyújtottam be a glifoszát engedélyezésének meghosszabbtásával kapcsolatosan, de a többi frakció ezt nem támogatta, hanem a saját szövegüket akarták bemutatni. De azt látjuk, hogy nagyon megosztottak vagyunk a frakcióinkon belül is. Az Európai Bizottságot arra kérem, hogy tegyem meg mindent az engedélyezés folytatása érdekében különböző okokból. Az tudományos eredmények és az Rák Kutatóintézet eredményei óvatosságra intenek. Lehetséges, hogy ez a termék rákeltő, és mindenhol jelen van, az ombudsman is emlékeztette erre a bizottságot. Nem fogadható el, hogy elhalasszuk a glikoszát engedélyezését. Ezeknek a koformulásoknak a, a marketingje aggasztó. A mai szavazás pontosan megfelel a szövegtartalmának. Martínez. Torres Martínez képviselő egy percben. Nemmel szavaztunk, ugyanis a jóváhagyott módosítók nem tükrözik azon viták eredményét, amelyeket a szakbizottságban lefolytattunk. Felelőtlenség azt kérni, hogy 7 évre újítsuk meg a glifozát engedélyezését. Arra hívjuk fel az illetékes hatóságokat, hogy alkalmazzák az elővigyázatosság elvét az egészségügyi világszervezet is megállapította, hogy a glifozát valószínűleg rákeltő az emberekre nézve. Ugyanakkor elég ok alapján feltételezzük azt, hogy az EFSA más fajta érdekeket követ, ugyanis az egészségügyi világszervezettel ellentétes következtetésekre jutott. Nem engedhetjük meg, hogy Európában egy ilyen hatóanyagot, egy ilyen anyagot forgalmazzunk, amelyet felhasználnak a földeken, és ami veszélyezteti a gazdák munkáját is. Nem játszhatunk az emberek egészségével. Köszönöm szépen. Jár képviselő egy percben. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy ha valaki megállapodik egy eljárásban, itt a politikában, akkor ezt a végletekig következetesen támogatni kell, és el kell fogadni az eredményt a tudományos értékelést a növényvédő szerekről az EFSA-ra bíztuk. Az EFSA a német intézethez juttatta ezt el, és arra következtetésre jutottak, hogy azt hiszem a mi döntésünk majd az Európa, itt az Európai Parlamentben megfelel ennek a következtetésnek. Három dologban döntöttünk, továbbra is tudományos nyomonkövetést kívánunk 7 évig, továbbá azt akarjuk, hogy definiáljuk a szakmai alkalmazását, és az egyéb mellékanyagokat a hatásukra nézve ellenőrizzük. Úgy gondolom, hogy ez egy jó kompromisszum, egy megfelelő döntés volt, amelyet tudományosan megalapozott elemzés alapján hoztunk. Köszönöm. Szöper. Rész asszony következik egy percben parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök úr! Én mindenképpen úgy gondoltam, hogy félig üres, félig teli a pohár, nagyon fontos, hogy nemet mondjunk a glifozát 15 éves engedélyezésére, ahogyan ezt a bizottság szerette volna, úgy gondolom, hogy parlamentünk rámutatott arra, hogy az állampolgárok, az innováció, a mezőgazdasági dolgozók mellett van, nekünk kell dönteni, főleg amikor a tudomány nem teszi ezt lehetővé, és azok a szakértők, akik segíteni kéne, akiknek segíteni kellene a munkánkat, nem egyértelműen nyilatkoznak. Azt gondolom az üzenet egyértelmű, ne legyen lehetőség erre a 15 éves meghosszabbításra. Az 500-ból az egyik összetevő vonatkozásában problémás a helyzet, a jelzés a legfontosabb. A bizottságnak újra kell megvizsgálni ezt, új szöveget kell javasolni a tagállamok számára is, akiknek aztán majd dönteni kell. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Poszpiszír képviselő következik egy percben, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is ellene szavaztam a bizottsági javaslatnak, hogy a glikoszát meg, engedélyét megújítsák 15 évre. Egyértelmű tudományos bizonyítékok merültek fel, amelyek kétségbe vonják, hogy biztonságos vegyszerről volna szó nem lehetünk felelőtlenek, és nem hosszabbíthatjuk meg az engedélyt. Egyértelmű a rákeltő anyagokat vizsgáló bizottság munkájának eredménye, és világosan kiderül belőle, hogy elképzelhető, hogy rákeltő hatása van emberekben a glikofaszádnak. Nem kockáztathatjuk az állampolgárok egészségét, ezért jó, hogy nem 15 évre hosszabbította meg a bizottság az engedélyt. Köszönöm. Amikor félelmeket kell táplálnunk a klizofát rákeltő hatását illetően, a bizottságnak nem kell meghosszabbítani az engedélyezést. Az első célja az EU-nak az állampolgárok egészségének védelme. Az a tény, hogy parlamenti tiltakozással éltünk, azt mutatja, hogy fontos, hogy részt vegyünk a döntéshozó folyamatban. A glikozát ugyanis elképzelhető, hogy rákeltő. nagyon fontos, mert a közelmúltban a francia egészségügyi hatóság is nyilatkozott egy másik fontos anyagról, amely jelentős kockázatot jelent az állampolgárok egészségére. A növényvédőszerekről van szó, a rovarírtószerekről, a bizottságnak ennek ellenére az a, tá, az a szándéka, hogy meghosszabbítsa az engedélyezést inkább a, glasz, a glükozát független értékelését kellene támogatnia arról, hogy rákért-e és az emberi hormonokra milyen hatása van. Evi képviselő parancsoljon egy percben. Köszönöm szépen az Európai Parlamentnek volt lehetősége nyilatkozni, előteljes, világos véleményt formálni a glifozát engedélyezésével kapcsolatban. Eh, amelyről kiderült, hogy valószínűleg rákkelt. Nagyon jól tudjuk, hogy az Európai Bizottság, mint végrehajtó szerv, dönthet autonóm módon. Annak eh, ellenére nagyon fontos, hogy mi is nyilatkozzunk, és elmondjuk azt, mint Csinkvesztele képviselők, hogy nagy kár mindez, tiltakoznunk kell, ez ellen tekintettel arra, hogy milyen eredményekre jutottak ennek vizsgálatá során. Inkább csak 7 évet támogatnánk, mert az állampolgárok egészsége, a környezet védelme nem lehet a cégek kereskedelmi céljainak eszköze. Köszönöm. Köszönöm, Sean Kelly képviselő, egy percben. Uh, Köszönöm, úgy gondolom, hogy ez értelmes kompromisszum. A glifoszád eh, teljes betiltása nem volna bölcs eh, a jelenlegi adatok alapján. Megdöbbentően hangzik, eh, hogy rákeltő lehet ez az anyag, ezért hoztuk azt az intézkedést, hogy 7 évre hosszabbították csak meg a, az engedélyét. időt kell adnunk magunknak, hogy meg tudjuk vizsgálni ezt az anyagot, hogy biztonságos az emberek számára, hogyha az élelmiszerláncba kerül. Szerintem ez bölcs döntés, és úgy gondolom, hogy lehetővé fogja tenni a gazdák számára, hogy folytassák tevékenységüket. A tiltás nagyon nagy zavart okozna, ez tehát értelmes kompromisszum, működjünk együtt a termelőkkel, de azért biztosítsuk, hogy az élelmiszerek biztonságosak. Köszönöm. Hát te, Andrei. Paldies jums, priekšsēdētāja kungs. Viena no galvenajām problēmām ir Elnök úr. Az egyik legfőbb probléma, hogy a glifoszát nem szelektív. Nem csak a gyomokat írtja, hanem a gombákat az algákat és más élőlényeket is, ami rosszat tesz a biodiverzitásnak. Egyetértek, hogy a bizottság tervezete nem biztosítja az emberi egészségvédelmét. Ezért nagyon fontos, hogy minél gyorsabban tanulmányokat folytassanak a glifoszát rákeltő hatásáról és az endokrin rendszerre gyakorolt hatásáról. Mindezt figyelembe véve én ellenszavazattal éltem ebben az ügyben, és azt követelem a bizottságtól, hogy tegyék közzé azokat az adatokat, amelyekre a meghosszabbítást alapozták. Köszönöm, Tarabella úr! Elnök úr! Az Európai Parlament tiltakozni akart, amit a bizottság szeretett volna, nevezetesen ezt a veszélyes anyagot 15 évre akart engedélyezni tovább használatra. Ez jó dolog, úgyhogy ami pozitívum, hogy jelezzük, hogy egyszerűen nem lehet meghosszabbítani semmit további elemzés nélkül 15 évre veszélyes anyagot tiltani egy olyan összetevőt, ami tovább ö, még veszélyesebbé teszi ezt az anyagot. Azért nem értem, hogy a néppárt mit akar, hogy 7 évre lehet meghosszabbítani. Ez olyan, mint hogyha az ember, amikor át akarja úszni a folyót, a közepén megáll. Ez egyszerűen nem azt az üzenetet közvetíti, amit szeretünk volna. Belga szocialistaként tartózkodtunk pontosan azért, mert még mindig rendkívül kényes ez a kérdés, de sajnálatos módon a 7 éves engedélyezés egyszerűen veszít az üzenet erő erejéből. Köszönöm szépen, Polcsák képviselő, egy percben. Köszönöm. Be kell ismerjem, hogy az én véleményem ebben a kérdésben változott, és lehet, hogy eltérő az előző alkalomhoz képest. Ezért bíráltam a biztost azért, amiért nem szolgáltatott, nem szolgált elég tudományos adattal. A glifozát egyfelől rákeltő lehet, ugyanakkor ugyanez vonatkozik az autók által kibocsátott káros anyagokra, noha az autókat mégsem tiltjuk be. Éppen ezért a kompromisszumos indítványt támogattam, amelyet előterjesztettek, és amelyet sikerült elfogadni. Ugyanígy megváltozott a legutóbbi plenáris óta a véleményem, amikor amióta ugye tanulmányoztam a gazdák álláspontját. Amit fontosnak tartok az az, hogy ezt a 7 éves időszakot nem csak a glifozát tanulmányozására, hanem a különböző származékanyagok vizsgálatára is felhasználjuk. Köszönöm szépen, ez volt az utolsó hozzászólás a glifozát témájában.

védelmi képességet, a NATO védelmi képességét erősítsük, ez így helyes, másfelől a további szomszédok stabilitásáról, stabilizálásáról van szó, ez is fontos. Az Európai Uniónak arra kell törekednie, jobban kellene arra törekednie, hogy az Unió hozza meg a szabályokat, tehát nem csak szemlélnünk, szemlélnünk kell ezeket, hanem alakítanunk is. És a negyedik pontot különösen érdekesnek tartottam személy szerint, ebben arról van szó, hogy egy felülvizsgálati záradékot vezettünk be, amelynek értelmében öt évente a nemzeti parlamentekkel és az európai állampolgárokkal meg szeretnénk vitatni, hogy ezen a területen hova menjünk, merre induljunk el, tehát az jelentés ez támogatandó. Köszönöm, Post Pisil képviselő következik egy percben, parancsoljam. Köszönöm, elnök úr. Én igennel szavaztam végül, noha Bizonyos gondolatok, amelyek az EU védelmi kapacitására vonatkoztak, szerintem nagyon is helytállóak. Például azt szerepel, hogy az Amerikai Egyesült Államok kell, hogy legyen a fő szövetségesünk, és a NATO-nak kulcsút. Fontos az is, hogy megszólítjuk a tagállamokat, és kérjük, hogy 2,5%-ra, a GDP 2,5%-áig emeljük a védelmi kiadásaikat. Ez így helyes, nem lehetséges, nem érezhetjük úgy, hogy a védelemnek semmi köze hozzánk, és más dolgokra költhetjük a forrásokat, ahelyett, hogy a saját védelmükre szánjuk ezeket. Ugyanakkor vannak kételjeim, a közös védelmi unióval kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy jobb lenne együttműködni a NATO-val, mint egy párhuzamos struktúrát létrehozni. Köszönöm, Mamikins képviselő. Eh, Köszönöm, elnök úr. Eléggé vegyes érzelmeim vannak ezzel kapcsolatosan. Egyrészt egyértelmű, hogy az EU-ban évtizedek óta az EU jelentős szereplővé vált. Beszélhetünk a katonai egységekről, az a nato belül, és a nemzetállamok lehetőségeit nem használják ki kellő mértékben. De ez egy nagyon vegyes dolog, hiszen a GDP 2%-át katonai célokra folytatjuk meg, erősítjük kapcsolatainkat Amerikával, mert keletről támadásokra számítunk. Tehát, mint említettem, vegyesek az érzelmeim, de megszavaztam ezt a jelentést, mégis vegyesek az érzelmeim, mert úgy gondolom, hogy nem jó készítették elő. Köszönöm, Polcsák képviselő, egy percben parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Támogattam ezt a jelentést, különböző okokból kifolyólag. Egyfelől úgy gondolom, hogy egy szélesebb európai szomszédság koncepciója helyes. Ez azt is jelenti, hogy nem minden európai ország válhat az unió részévé, ugyanakkor a szélesebb értelemben vett szomszédság megerősítendő. Noha az érintett ország nem válhat EU taggá. Azt hiszem, hogy ezt nagyon jól leírja a, a jelentés. Amit szintén támogatok, az az, hogy elmélyítsük, fejlesszük a védelmi kapacitásunkat, a saját védelmi és stratégiai egységünket, még ott van a Berlin 1, Berlin 2, ami lehetővé teszi, hogy az Európai Unió felhasználhatja a NATO egységeit, a jövőre nézve ez nem járható út, saját kapacitásunkra van szükség. James. Köszönöm, James képviselő, egy percben. Today the fog around the intention of the European Union. Ma az EU szándéka, hogy egy központi katonai kapacitást építsen ki, és erre most fény derült. Egyetlen meglepetésem, hogy az EU döntése és bejelentése ennyire közel áll a Brexit időpontjához, tudva, hogy mennyire ellentmondásos ez a kérdés az Egyesült Királyságban. Az EU ilyen szándékára vonatkozó kezdeményezéseknek mindig ellene fogok szavazni. A védelem és a katonai kapacitások a nemzeti szuverenitáshoz tartoznak, nem tudom támogatni a beavatkozást, vagy a jövőbeli ellenőrzést, az ilyen ambíciókat a jövőben az Európai Unió részéről. Köszönöm. Makovai képviselő, parancsoljon, egy percben. European Az Európai Tanács nagyon egyértelmű feladatokat ruházott az Európai Bizottságra, például egy globális közbeszerzési stratégia a védelem terén, másfelől az ipari kapacitások ellenőrzése, amennyiben ezek a védelemhez köthetőek, illetve a védelmi és biztonsági közbeszerzések nyomon követése, ugyanakkor a bizottság nem tette eleget ezen feladatoknak, és ez emberéletekbe került. Az európai hadsereg egy valóságá kellene, hogy váljon méghozzá minél hamarabb, létfontosságú, hogy az EU-NATO partnerséget konszolidáljuk, és a biztonsági deficitet a szomszédos országokban javítsuk. A szolidaritásnak, ha valamikor megvolt, az ma van itt az alkalma, ember életeket kell védenünk, és az európai állampolgárok biztonságát. Terminálom. Köszönöm szépen. Ez volt az utolsó szavazat magyarázat a Kálnyéte jelentéshez. Következik a Meszerics jelentés és Januka képviselő egy percben parancsoljon. Köszönöm elnök úr a szót. Szeretném elmagyarázni, hogy miért tartózkodtam a szavazás során. Nem szavazhattam ellene, mivel azzal egyetértek, ami a jelentés fő elképzelése, hogy az EU-nak összekapcsolta megközelítése van szüksége, illetve nagyobb koordinálásra, hogy ne legyen átfedés, és ne zavaros jelzéseket közvetítsünk. De nem tudtam mellette se szavazni, mert koherens, konzisztens megoldásra van szükség az egész világban. Ami a kultúrákat, nemzeteket illeti, egyértelmű különbségre van szükség, tiszteletbe kell tartani a partnereket mint a Közép-Ázsiai Partnerségi Együttműködési Bizottság alelnöke, nagyobb tiszteletet szeretnék a kultúrákkal szemben. Köszönöm. Pisil, per un minut. Most Pisil képviselő parancsoljon egy percben. Děkuji pěkně, pane předsedo, já jsem tuto zprávu. Köszönöm szépen, elnök úr. Én támogatom ezt a jelentést szavazatommal, mert úgy gondolom, elődömhöz, az előző felszólalóval ellentétben, hogy nagyon fontos az emberi jogokról beszélni Közép-Ázsiában. Olyan övezetről beszélünk, amelynek a jövőjét biztosítani kell, ebben együtt kell működnünk, és nem csak a gazdaság szempontjaiban és az üzleti együttműködésben kell gondolkodni, hangsúlyozni kell, hogy az emberi jogok is lényegesek, és az a vita, amely folyamatosan zajlik itt a parlamentben, a Cseh köztársaságban is zajlik, ahol nagyon intenzív vita zajlik Kínával fenntartott kapcsolatunkról. Elnök, az eh, tudnunk kell, hogy eh, mi az, ami számít, csak az anyagiak, vagy pedig az anyagiakon túlmenő értékek is. A problémákról is beszélnünk kell ezekben az országokban. Köszönöm, Andrej. Köszönöm szépen, elnök úr. Közép-Ázsia nagyon közel van Európához, legalábbis Amerikához képest, és eddig nem kapott elég figyelmet az Európai Uniótól. Figyelembe véve a lett elnökség eredményeit és megközelítését, ez a politika némileg változott. Ez a régió politikailag, gazdaságilag Peking és Moszkva befolyása alatt van, de nekünk is lehet beleszólásunk. Ezekben az országokban eh, nyilván másféle igazgatási és kormányzási elvek érvényesülnek, ezek hagyományos elvek, régebbiek, mint a Szovjetunió, tehát a Szovjetunió előtti időszakból származnak. Most pedig az IKA állásfoglalás indítványról hallgassuk meg, hallgatjuk meg a szavazatmagyarázatokat. Először Skripek képviselő egy percben tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a szót. Ahogyan már a Zika vírusról elhangzott legutolsó vita során elmondtam, nem gondolom, hogy az abortusz az anyák egészséget védené, hiszen ez veszélyezteti az anyák egészségét. Mi több, az Európai Parlament a propaganda politikájában is a WHO idevágó közleményére utal. Az elmúlt évtizedekben

most pedig Pospisil úr kap szót parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy fontos elmondjam, hogy a szavazásomat követően megjegyezem, hogy nem jelölték, hogy milyen eredménnyel szavaztam, úgyhogy a mikrofonban hangosan bejelentem, hogy én megszavaztam a Zika vírussal kapcsolatos jelentést. Nem akarjuk, hogy Európába ide kerüljön a vírus, de ez egy nagyon rövid távú felfogás. Az Európai Unió globális szereplő nem vonhatja ki magát ez irányú felelőssége alól. Éppen ezért legalább 10 millió eurót kell további Európai Uniós támogatásokra biztosítani az érintett területek számára. Amennyiben az e forrás nem elegendő, akkor meg kell emelni. Addig ameddig a, a vírus által gerjesztett megbetegedések meg nem szűnnek. Mami asszony, úr, Természetesen az evolúció nem csak az embereket érinti, ugyanazok a vírusok folyamatosan mutáció során változnak. Az ikavírus a legfrissebb példa erre szörnyű hatása lehet az embriókra. Ugyanakkor a felnőtteket is sújtja. 28 országot érint ez a járvány um, az amerikai kontinensen és Afrikában, és um, ez a vírus egyre inkább terjed. Hogyha mindezt figyelembe vesszük, támogatnom kellett az Európai Bizottság véleményét a 10 millió euró kutatásra fordításáról és azt kérem, hogy az összes érintett fél vegyen részt ebben a kezdeményezésben. Most pedig a lengyelországi helyzetről szóló állásfoglalásról hallgatjuk meg a szavazat magyarázatokat, először pedig Maruzik képviselő két percben. Panie Przewodniczący, Szanowni Panie... Elnök úr, hölgyeim és uraim! Néhány perccel ezelőtt szavaztunk a lengyelországi helyzetet értékelő, a lengyelországi jogállamiság helyzetét értékelő állásfoglalásról. Meglehetősen furcsa volt, hogy az állásfoglalás semmit mondó volt. Nem szólt hozzá az a, a jogállamiságról szóló vitához, Lengyelországban azonban éles fényt vett az állásfoglalás az Európai Unióban lévő az emberi jogok és a, a jogállamiság helyzetéről az Európai Unióban. Belső hatáskörről van szó, tagás, tagállamok saját hatásköréről van szó, és az Európai Unió ebbe akar beleszólni. Ezzel pedig azt mutatja, hogy fittyet hány, maga hány fittyet, a jogállamiság elvére, hiszen a magára vonatkozó jogszabályokat nem veszi figyelembe. Úgy hiszem, hogy igen kényes ez az európai intézmények számára. Én egy patrióta vagyok, lengyel hazafi vagyok, a lengyel érdekeket képviselem, de most azonban a politikai jogok és a jobb képviselőjeként szólalok föl, egy olyan emberként, aki nagyra, tisztel, nagyra értékeli a jogállamiság elvét. Márpedig ez megengedhetetlen, hogy csupán másoktól várjuk el, hogy tartsák be a jogállamiságot, és ugyanakkor mi magunk fityet hányunk a jogállamiság elveire. Tartsuk be tehát a jogállamiság elveit annak érdekében, hogy mindenkitől elvárhassuk ugyanezt is. Ezért szavaztam nemmel erre az állásfoglalás indítványra. Nem a tartalma miatt, hanem azért, mert teljes egészében ellent mond ez az európai ö, jogszabályoknak, az Európai Parlament visszaélt a joggal. Köszönöm szépen, Zahradil képviselő. Egy percben. Elnök úr, kétség kívül az Európai Parlament nagy hibát követett el ma, amikor megszavazta ezt az állásfoglalást. Az Európai Parlament ezzel tulajdonképpen azt az ágat vágta le az Európai Unió fájáról, amelyen saját maga ül. Az Európai Parlament most harmadszorra avatkozik be egy állam belügyeibe Ausztriával kapcsolatban fordult elő Magyarországgal, és most Lengyelország van a soron, mindig is voltak politikai okai ennek, és eh, az intézkedések is mindig az adott ország kormánya ellen volt. Azért, mert eh, az Európai Unió többségi véleményét ez a kormány nem fogadta el, az EPP és az SND véleményét. Ez egyfajta figyelmeztetés a rendjer kormány számára is, de úgy gondolom, hogy ez elfogadhatatlan. Az EKR tagjaként, ahol a saját nemzeti pártom is tag, ellenzem. Morvai Krisztina egy percben parancsoljon

perce volt, de 1 perc 47-et beszélt. Voltak éppen megduplázta a felszólás idejét, és ez elfogadhatatlan. Zoltek képviselő egy percben. Część działań polskiego rządu, takich jak stosunek a lengyel kormány intézkedései, így a bevándorlók és családtagjaik kezelése helyén valóak. A felügyeleti törvény viszont a kommunista időket illeti a szerzők szerint az állásfoglalás bírálja azt, ahogyan az alkotmánybíróságot megválasztották. Itt a munkahelyekről van szó. Én az állásfoglalás ellen azért szavaztam alapvetően, mert az Európai Unió nem kellene, hogy beavatkozzon egy szuverén ország belügyeibe. Robert Schumann, az egyik alapító atya foroghat a sírjában, amikor azt látja, hogy a nemzetek közösségének elképzelését, miként alakították át egy hatalom összpontosító struktúrával a homoszexuálisok érdekében. Köszönöm. Jurek képviselő egy van. Köszönöm szépen, állnok úr. Nyomon követtük ezt a vitát. Zagrażający demokracji jest, tak, jest najlepszą ilustracją tego, jaki jest rzeczywisty stosunek obecnych władz Unii egy szóval nyomon követtük ezt a vitát. Narodów Europy. My właśnie obchodzimy 1050-lecie naszego chrztu. My w Polsce w tej... Nyomon követtem tehát ezt a vitát, és nagyon fontos vita. Ugyanakkor látni kell, hogy máma Lengyelországban egy ünnepet tartanak, és ez az állásfoglalás, nos ez az állásfoglalás voltak éppen ajándék lehet ennek az ennek az ünnepnek. Elfogadhatatlan ugyanakkor az, amit az európai intézményekkel Lengyelország és Európa és um, Magyarország ellen tettek, hogyha ezen az úton járnak tovább, akkor nem lesz ebből unió. Utolsó felszólalás. Köszönöm szépen, elnök úr. Persze, bármely kormány amelyet demokratikusan megválasztottak, rendelkezik azzal a joggal, hogy reformokat hajtson végre, főleg akkor, hogyha az ország állampolgárai a reformokat akarják, szeretnék, és ez történik Lengyelországban, pontosan ez. De persze minden egyes kormánynak tiszteletben kell tartani a korábban aláírt nemzetközi megállapodásokat. De jelenleg nagyon nagy problémák jelentkeznek a jogállamisággal, a médiumok függetlenségével. Ezek pedig Lengyelországban, ezek pedig az Európai Unió közös értékeinek tekinthetőek. Ezen megfontolásból tartózkodtam a szavazástól, és úgy gondolom, hogy a lengyel ország, hogy a lengyel oldal az Európai Unió hiányosságaira próbál, próbál rájátszani, de az Európai Unió is ezt teszi. Ez volt az utolsó felszólalás. Ezzel itt most lezárjuk a szavazat magyarázatok sorát, és három óráig felfüggesztem az ülést. Köszönöm. <laughs>